elfogadja, akkor szavazásra kerül ez a módosítás. Két jogi instrumentumot írtam alá, ami szerint egy eljárási szabályra kerül sor, és ezeket is nyilvánosságra fogjuk hozni, ami pedig az ügyrendet illeti. KT kolléga kér szót ügyrendi kérdésben. Kérem, megadom a szót. Elnök úr, Írországban a legutóbbi plenáris során óriási tragédia történt. Tizen égtek meg álmukban, és ha beleegyezik ön is, akkor küldjük el együttérzésünkről értesítésünket a családoknak. Tony Goldent is meggyilkolták munkavégzés közben, úgyhogy ha egyetért, akkor a jelenlegi jegyzőkönyvben beírnánk azt, hogy neki is, a családjának együttérzésünket közvetítjük. Természetesen ezt meg fogjuk vizsgálni, és ennek megfelelően fogunk eljárni. A 187-es szabály szerint Ferrera úr kér szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Arra szerettük volna felhívni az ön figyelmét, hogy egy nagyon súlyos helyzet áll fenn jelenleg. az ön szolgálatai, az ön által vezetett szolgálatok abszurd módon beavatkoznak, és próbálják a képviselőknek azt a jogát gátolni, hogy végezzék a munkájukat. A Alkotmányos Ügyek Szakbizottságának új értelmezésére gondolok itt. A képviselők által benyújtott indoklások döntéseket a szolgálatok megkérdőjelezik. Hát ki is hozza voltak éppen ezeket a döntéseket, és milyen alapon? Hogyan döntenek ezekről a kérdésekről? Ki dönti el, hogy mikor sürgős egy kérdés? Tudnunk kell, hogy ki dönt ezekben a kérdésekben, és milyen elvek alapján. Köszönöm. Világ. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ferera asszony. A szolgálat felhívta a figyelmemet, hogy ez a kérdés el fog hangzani egyelőre a megfelelő értelmezését a 130-as szabálynak nem tudom megadni, viszont megfelelően elemezni fogjuk ezt a kérést, és minél előbb értesíteni fogjuk. Hölgyeim és Uraim, az elnökségi értekezlet a 149-es szabály szerint a végleges napi rendet mindenki megkapta, és a politikai frakciók nevében a következő módosításokat javasolnám. Az Európai Unió